Hölgyeim és Uraim, tisztelt szakértők, kedves kollégák, kedves résztvevők, szeretnék mindenkit üdvözölni ezen a meghallgatáson, amit a Budge Kont, AFET és DEVE szakbizottságok együtt szerveztek, és a témája a az Európai Unió által nyújtott támogatás, így pénzügyi támogatás értékelése a külső migrációs területen. Tehát azt vizsgáljuk, hogy mennyire sikerült az Európai Uniónak, különösen 2015 óta reagálnia a migrációs áramlásokra, milyen hatékonysággal használta fel eszközeit, illetve milyenek azok az eszközök, amiket sürgősen kellett felállítani a költségvetési galaxison belül. A négyes fejezet eh, pénzeiről van szó a több éves keretből, tehát azokról a pénzekről, amelyeket a határokon kívül lehet felhasználni május 16-án a Bajskont és Libe szakbizottságok együttes meghallgatásán a hármas fejezet ben található pénzek felhasználásának hatékonyságáról beszéltünk, vagyis az EU-n belül való felhasználásról. Most pedig azzal foglalkozunk, hogy hogyan használják a terepen ezeket a pénzeket az EU-n kívül, és hogyan zajlik az ellenőrzése a hatékonyságnak. Természetesen szeretnénk levonni a tanulságokat a következő több éves időszakra vonatkozóan, ami 2021-ben kezdődik. Két panelben zajlik majd a munka. Az egyik a finanszírozás és annak alakulása, a másik pedig a terep munka és az ott elért eredmények témájában. Természetesen az Európai Bizottság is megoszthatja majd velünk a nézőpontját. Természetesen az interneten közvetítjük az ülést. Mielőtt megkezdenénk a munkát, Javier Causo Permui társelnöknek is átadom a szót, aki az AFET alelnöke. Néhány szóban kérem ön is üdvözölje részvevőket. Köszönöm szépen, elnök úr, spanyolul fogok beszélni, és nagyon röviden, mert kiváló szakértőink vannak, kiváló előadója van minden frakciónak. Nagyon időszerű ez a meghallgatás. A múlt héten újra fel kellett ismernünk, hogy a migráció drámai problémát jelent, amit Európában még mindig nem oldottunk meg. Nem tudunk megfeledkezni erről a hajóról. 629 embert, férfiakat, nőket, gyerekeket, 123 kísérő nélküli kiskorút szállított a nyílt tengeren magára hagyták, mert az Európai Unió tagállamai nem engedték meg számára, hogy kikössön. A menedék jog reformjáról hosszú ideje zajlik az egyeztetés Európában. Meg kellett állapítanunk, hogy kudarcot vallottak a kísérletek. Most jön egy új európai csúcs, és az Európai Bizottság rendelet tervezetet nyújtott be a külső finanszírozásról, ezért nagyon fontos most áttekintenünk a migrációs célra szánt EU pénzek EU-n kívüli felhasználását. A pénzek kezelésében, külkapcsolatokban, menedékjogban, migrációban járatos szakértőkkel fogunk eszmét cserélni, és fontos nyilván a demokratikus folyamatok nyomon követése is. Két pénzügyi eszközt hamarosan fúzionálnak, összevonnak, és globális felhasználásúvá válik ez az eszköz, lesz egy migrációs lehetőség is a felhasználására. Egyetértünk, hogy az új eszközök koherensebb külső fellépést, rugalmasabb külső fellépést kell, hogy lehetővé tegyenek. Ugyanakkor gondoskodni kell arról is, hogy az egyszerűsítés ne az átláthatóság és az elszámoltathatóság kárára valósuljon meg. Elizabeth Collett a Migrációs Politika Intézet vezetője, Christian Leffler, a külügyi szolgálat vezetője, Kundunz, és Popovski urak pedig a bizottságtól tartanak előadást. A DEFCO, illetve a NIR főigazgatóságok részéről kevés az időnk, azt kérem minden hozzászólótól, hogy minden előadótól, hogy 7 percnél ne beszéljenek többet, Colette asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, örömmel vagyok itt ma délután. Néhány általános hozzászólásom lesz, beszámolok az elmúlt évek tapasztalatáról, és arról, mi lett majd a jövőben még. Tudjuk azt, hogy a többi meghívott vendég sokkal több tapasztalattal rendelkezik, azt illetőleg az elmúlt években mindez hogyan működött a munka, tanulmányokon alapul, amit egy kollégám végzett el. Igazából a költségvetéseket aprólékosan megvizsgálták, interjúkat készítettek tisztviselőkkel, hogy jobban meg lehessen érteni azt, hogy az MFF hogyan használ, hogyan használják fel az MFF-t a külső dimenzióban a menekültválság kezelésére. Igazából itt kísérletezés és innováció folyt a menekült kezelés, illetve tengeren túli támogatás tekintetében. 2016 során volt főként ugye a válság. Nagy mértékben növekedett a támogatás a migrációra. 2007-ben 3,9 milliárdot adtak pluszban, és főként a migráció hajtó erőjére koncentráltak, tehát ez a külső dimenzió volt. Szükségalapokat is létrehoztak, és a legfontosabb az az, hogy ezek a szükségalapok kimerültek, tehát elértük a határokat, és felhasználódott az EU rugalmassága és a költségvetésben. Azt is érdekes látni, hogy úgy látszik, hogy nagy mértékben növekedés volt a támogatás olyan volt, mint egy mosógép, újra felhasználták ezeket a támogatásokat, különböző helyekről érkeztek ezek. Egy milliárd euró jött a bizottság részéről a Törökország számára 2015-ben, ezt a már meglévő Törökország alapokból különítették el, és ezt a így ígéretet ismételten beszámolták, amikor 2017 februárjában ismételten ígéretet tett, tehát ezt, ugyanazt a pénzt többször ö, vették figyelembe, és erre is gondolnunk kell, amikor megpróbáljuk megérteni azt, hogy mennyi pénzt ö, költöttek el. Amikor mi beszéltünk tisztviselőkkel, akkor az egyik dolog az az volt, hogy elmondták, hogy milyen kevesen értik meg az EU intézményeknél azt, hogy a különböző alapok hogyan működnek együtt, és hogyan történik a pénzek elcsoportosítás az alapok között. Sokat láttuk azt, hogy innováció volt az új támogatási eszközök tekintetében van a Madár alap például, amely a Szíria szomszédságában koncentrál a menekültekre, az afrikai eh, alap, amely az irreguláris migráció okait próbálja leküzdeni a törökországi alap, amely az EU-Törökország megállapodással jött létre, és humanitárius segítséget nyújt. Ezeket az alapokat különböző eszközökből állították össze, és EU tagállamok is hozzájárultak ehhez. Azért érdekesek ezek az alapok, mert ezek méretarányosak, megpróbálják a lát, gyorsabban a pénzt folyósítani, mint um, átlagban. 2,9 milliárd volt a törökországi alap, és 1,7 milliárd volt a szerződésben adott projekt. És tudjuk, hogy ez rendkívül gyorsan ment, tehát tényleg azon volt a hangsúly, hogy a lehetőleg gyorsabban folyósítsák ezeket az összegeket. Felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet ezt eh, nyomon követni, hogyan lehet hatékonyabban eh, támogatni. Ami az alapok bevonzását illeti, itt volt egy kis vonakodás a tagállamok részéről, megkérdeztük azt, hogy miért volt ilyenfajta vonakodás ahhoz, hogy hozzájáruljanak, és számos oka volt ennek. Az egyik az az volt, hogy ezek a szervezetek saját ügynökségek rendelkeznek, ahol a projekteket elvégzik, már ott elköltettek támogatást, a másik ok az az volt, hogy már hozzájárultak az EU alapokhoz, úgy gondolták, hogy ezzel megkettőzik, ezt támogatást erre nem voltak készek, ami pedig az EU költségvetést illeti, nagyon sok tagállamok saját finanszírozásuk során is hiányjal küzd, és nehéz volt plusz pénzt találni erre a területre. Tehát egyfajta határba ötköztek azt, illetőleg, hogy mit tud az EU megtenni. Főként a szomszédos országok koncentrálódnak a fellépések, Másik kérdés. Az az volt, hogy 90% eh, az évfajta támogatásnak tengeren túli fejlesztési segítségnek minősül. Számos célra fordítják ezt például a biztonság területére. Ezt kellett valahogy összeegyeztetni az általános fejlesztési elveivel az EU-nak, és itt volt egy kis feszültség. Voltak kérdések azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta ügynökségeket vontak be, és ezek hogyan működtek. Néhány tanulságot szeretnék elmondani a tanulmányaink alapján. Az egyik az az, hogy látjuk-e az okait annak, hogy külsőleg kívánják kezelni a e, menekült kérdést, lehet ezt e, definiálni. A, a migráció gyökerei, én nem szeretem ezt a kifejezést, mindenfajta támogatást lehetne erre nyújtani elméletileg, és igazából ez alábecsüli azt, hogy milyen fajta hatással járhat a fejlesztési segítségnyújtás a migrációra. Egyre inkább rájönnek arra, hogy a támogatás növelése nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebb lesz a migráció. Lehet, hogy pontosan, hogyha több lesz a bevétel az országban, akkor lehet, hogy az emberek még mobilisabbak lesznek, ezt általánosan figyelembe kell vennünk. Viszont sokkal komplexebb az összefüggés a migráció, illetve a mobilitás között. Látni kell a regionális gazdaságot és a különböző generációkat. Sok helyen ez jobban elterjedt, mint más közösségekben. Tényleg meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire összetett ez az úgynevezett gyökere a migrációnak. A másik dolog az az, hogy az EU többfajta és néha egymással szemben álló célokat követ a migráció finanszírozásával kapcsolatban. Van humanitárius fejlesztés, humanitárius segítségnyújtás, ugyanakkor sokat ad a biztonságra és határkezelésre, viszont az ott dolgozók azt mondják, hogy ez akadályozta a regionális gazdaságokat, a helyi gazdaságokat, hogyan lehet ezeket az egymásnak ellentmondó prioritásokat feloldani, hogyan lehet elérni azt, hogy ez ne ássa alá egymást. A harmadik dolog az az, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy az EU hogyan lehet proaktívabb az új alap, amit létrehozott, az, létrehoztak az Európai Intézmények az elmúlt hetekben. Ez azt mutatja, hogy most már halandóak reaktívan is fellépni. Hogyha különböző alapokat veszünk bele ebbe a 18,9 milliárd szomszédsági és nemzetközi együttműködési alapba, akkor a kérdés az, hogy ki fogja majd ezt felügyelni, Szerintem itt nagyon nagy viták lesznek még. Nagyon fontos az elszámoltathatóság eh, itt. Az elmúlt évek alapjaiból milyen tanulságot lehet levonni, hogy rugalmasabbak és gyorsabbak, ez nagyon fontos. Nagyon fontos az elszámoltathatóság, a rugalmasság, de van egy pont, amelyel be is fejezni majd. El kell azon gondolkodni, hogy mit tanultunk, és hogy mik voltak a siker benchmarkjai, amikor a migrációról beszélünk, a külső dimenziót tekintetében. Nagyon eh, durva eszközöket alkalmazunk, eh, például azt, hogy milyen százalékban tértek vissza a kiindulóországba, és milyen az ideáramló migráció Európában. Meg kell érteni azt, hogy mit jelent a siker ebben a kontextusban, mit akarunk elérni, és hogyan lehet ezt az utában mérni. Ebben a kontextusban szerintem lehetőség van a következő vita előtt, hogy megnézzük azt, hogy a jelenlegi támogatás hogyan ment. A legtöbb értékelésre már csak 2020 után kerül sor, ami túlságosan késő van ezen költségvetés szempontjából, tehát szerintem e- ezt figyelembe kellene venni. Merci. Köszönöm. Emlékeztettek mindenkit arra, hogy nagyon kevés az időnk, nagyon kevés idő áll rendelkezésre. A tolmácsok szociális konfliktusban állnak a vezetőséggel. Rekvizíciók is voltak, vannak, úgyhogy 18 óra 30 korra tolmácsolás befejeződik. Úgyhogy kérem a szakértőket, hogy maximum 7 percben szólaljanak fel. Nagyon köszönjük. A második felszólalónk Christian Neffler úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm. Elnök úr, megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Csak egy pár megjegyzéssel szeretnék élni. A szakpolitikai keretrendszerről szeretnék beszélni, amelyen keresztül a külső alapok, külső migrációs alapokat folyósítják. Itt van a DigiNIR-től és DigiDevco-tól két kollégám, akik majd szintén fel fognak szólalni, és elmondják, hogy az alapokat hogyan kezelik. Az elmúlt pár évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a migráció megközelítése. A migráció megjelenik a harmadik országokkal és régiókkal történő kapcsolatainkban. Új partnerségi kapcsolatok alakulnak ki, és megosztozunk a felelősségben is. Már elmondták, elmondom én is, hogy ott van a Valetta Trust Fund, mint eszköz, amely rendelkezésünkre ott van a török alap, aztán a partnerségi keretrendszer számos országgal Afrikában. Afrikában vannak más regionális alapok, ott van a Joint Way Forward Afganisztánnal, ebbe is belevesszük a migrációt, mint külön vetületet. Ez mindenhol megjelenik a kapcsolatainkban. Szerintem ez a megközelítés elkezdett eredményes lenni. Nem olyan valamiről van szó, ami azonnali eredményt ad. Előbb együttműködésre van szükség, és csak utána láthatjuk a, az eredményeket. A harmadik országokkal a migrációval kapcsolatos együttműködést mindenhol személyre szabottá és erősebbé, szorosabbá kell tenni. Nagyok a remények, a kihívások, az elvárások is. A partnerek politikailag egyre inkább elköteleződnek bilaterális, illetve regionális szinten, és még multi mm, nacionális szinten is. Van egy nagyon jó példa erre, az Afrikai Unióval, az Afrikai Unió Bizottságával való kapcsolatunk. Bilaterálisan az Abidjani tavalyi csúcs után kontinentális földrészeken átívelő párbeszédet alakítottunk ki, megvizsgálva a kihívásokat Európában, Afrikában és a két ország, a két földrész között. Kidolgozás alatt van egy háromoldalú együttműködés, az ENSZ, az Afrikai Unió és az Európai Unió között általános szinten, illetve konkrétabban Líbia esetében. Ott ugyanis minden résztvevő elkötelezte magát. Az Afrikai Unió Bizottsága, az Európai Unió különböző szervei és intézményei, az IOM és a UNHCR is Mm, a rugalmasság fontosságáról, mobilitás fontosságáról ejtettek szót. Láthattunk tavaly november-december óta konkrét fogható példákat. A munka még mindig folyik, a líbiai hatóságokkal együtt dolgozunk, hogy a, az ember a csempészet, illetve az illegális kereskedelem ellen jobban fel tudjunk lépni. Vannak Afrikai Unió és EU-s missziók Líbiába, ezekből lesz több is, majd még nyár előtt egy technikai ülés, és nyár után egy vezetői ülés is a témában. És akkor még egy pár szó a kiváltó okokról. Az előttem felszólaló is mondta, hogy ez egy nagyon általános fogalom, felismerül a veszélye annak, hogy nem is jelentes semmit. Na de mik a kiváltó okok? Már 50 éve támogatjuk a fejlődést, de nem célzottan, nem árnyaltan tettük ezt. Az elmúlt években pedig azt látjuk, főleg a trust fundok felhasználásánál, hogy új vetületekre van szükség, meg kell nézni a különböző projekteknek a vetületeit, és holisztikusabb elemzéssel kell élnünk. Meg kell néznünk, hogy mi vezethet a migrációhoz és a lakhely elhagyásához. Integráció, az integrációt is meg kell vizsgálnunk minden egyes vetületében. Lehet ez gazdasági, lehet szociális integráció, ami a lényeg, hogy ez mindig politikai is. Politikai már amennyiben az emberek részt vesznek a saját közösségeik, saját országaik életében, és úgy érzik, hogy az ország struktúrájának kialakításában nekik is van szavuk. Hmm. Együtt dolgozunk egy átfogóbb, struktúráltabb válasz kialakításán a migrációra, mindezt a következő több éves pénzügyi keretben. Tudjuk, látjuk, hogy a migrációs helyzet milyen is. Továbbra is garantálni fogjuk, hogy a migrációval kapcsolatos tevékenységek, illetve költségvetések részét, szerves részét képezik a partnerországokkal történő egyeztetésnek szerte a világban. Meg vagyunk győződve arról, és ez látszódik a tanácsi parlamenti ülés dokumentumokban is. A migrációt be kell integrálni a teljes kontextusba. A világ más részeivel az együttműködésbe bele kell venni a migrációt mindenképpen. És akkor itt be is fejezném. Köszönöm. Nagyon köszönöm, és akkor most át is adnám a szót a következő felszólalónak. Megpróbálok majd olyan jól felszólalni, mint a kollégám, aki 7 perc 12 másodperc alatt befejezte. Nagyon köszönöm. Szerintem is jó lehetőség ez arra, hogy felszólaljunk egy olyan témában, amely a fejlesztési politika részét képezi. Ugyanis a migráció prioritás, és ennek közvetlen hatása van a munka folyamatainkra. Mindez megjelenik az új referencia dokumentumban is, az európai fejlesztési dokumentumokban. Hogyha ezt fellapozzák, akkor láthatják a módszerünket. Megpróbálok néhány általános megjegyzésre szorítkozni. És először is azt szeretném elmondani, hogy amikor megnézzük a migrációt a mi fejlesztési eszközeinkkel, akkor azt láthatjuk, hogy kettő alapelv vezérelt minket mindig. Az egyik az az, hogy felhasználjuk a rendelkezésünkre álló alapokat, fel, forrás, forrásokat, ezt nevezte az elnök úr költségvetési galaxisnak. Megnézzük, hogy ezeket hogyan lehet a saját hatáskörüknek megfelelően felhasználni. Ez azért fontos, mert a jogi alapot teljes mértékben be akarjuk tartani, és a költségvetési eszközeinket úgy akarjuk használni, hogy azokat lehet. Második elv a partnerség. Mindegy, hogy mit teszünk fejlesztés tekintetében, a partnereink nélkül, érdemi párbeszéd nélkül, a földrajzi kontextus megvizsgálása nélkül ez nem történhet mindezek az elvek két-három fontos témában jelennek meg. Első, mit csinálunk? Szerintem itt Afrikán túl kell tekintenünk. Az afrikaiakkal nagyon szép példái vannak az együttműködésnek. Ott van a valettai csúcson született nyilatkozat, amely átfogó és kiegyensúlyozott megközelítést határozott meg a migráció számára. Szerintem ez jól megfogalmazza, hogy mit is teszünk migráció témájában. Megnézzük a kiváltó okokat, és igen, ez lehet, hogy nagyon általános terminus, de nagyon jó terminus is egyben. Ugyanis amikor migrációról beszélünk, mindegy, hogy az um, szabályos vagy nem, meg kell értenünk, hogy mik a kiváltó okok, Miért dönt valaki úgy, hogy elhagyja a házát, elhagyja a közösségét, és elmegy valahova? Ezt magától senki nem választaná. Meg kell ezt értenünk, meg kell nézni, hogy mik a kiváltó okok, és ezen kell dolgoznunk. Második dolog a szabályos migráció. Nem csak szabálytalan, hanem szabályos migráció is van, legális migráció Azokban a régiókba, régiókból jönnek ezek, a, jönnek a bevándorlók, például Ázsiát említhetjük itt, nem csak Afrikát. Aztán ott van a lakóhajók elhagyására készült személyek esete. Persze Afrika szarvában a legjobban látható ez a ez az egész jelenség. Ott vannak a legnagyobb menekült táborok, Dél-Szudán is sokan jönnek el onnan Európába. Miért? Azért, mert, mert a régiókban nem támogatják őket. Mi támogatjuk a régiókat, a befogadó származási közösségeket. Afrikában, de ugyanez így van Afganisztánban is, az országban, illetve a környező országokon belül is. Itt ugyanis támogatjuk azt, hogy az emberek saját magukra tudjanak támaszkodni. Negyedik fontos felvetés megállítani az embercsempészeket, az emberkereskedőket. Ágadásban és a régióban is ezt tesszük. Ott ugyanis nagyon sokan abból élnek, hogy szállítják az embereket alternatívát, adnak nekik, azt mondván, hogy máshol jobb lesz a soruk. És alternatív um, megoldásokat javasolunk, valamint az önkéntes hazatérésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Uh, Líbiára gondolok itt, ahonnan borzasztó körülmények közül érkeznek a bevándorlók. Uh, Eszköztárat is kialakítottunk. Krisztián már nagyon jól elmondta, hogy milyen eszközeink vannak. A legfontosabb ezek közül persze az EU Stress Fund. És akkor egy pár szó az eredményről, ez is fontos számunkra egy kutatási eszközt hoztunk létre, illetve nem is egyet, hanem többet, amely megfelel a konkrét földrajzi helyzetnek. Meg akarjuk nézni, kutatásokon keresztül, hogy melyek a kiváltó okai a migrációnak, mi működik és mi nem. Aztán egy monitorozási és tanulási rendszert is kidolgoztunk. Ez egy olyan, ezek olyan rendszerek, amelyekkel külsős jelentéseket lehet megnézni. Egyébként az EU trust fundoknak a honlapján szerepelnek is ezek a dokumentumok. El lehet olvasni, meg lehet nézni, hogy a befogadó közösségeket hogyan támogatjuk, hogyan támogatjuk a helyi kormányzást, a helyi irányítást, a struktúrált megközelítésükben, milyen rövid távú tevékenységeket hajtunk végre hosszú távú stratégiák keretében. És akkor egy utolsó szó, remélem, hogy Linda megkíván majd erre rá fog térni. Tudják, hogy az Európai Parlamenttel, főleg a DEVE szakbizottsággal nagyon együttműködünk. Volt is egy uh, Ugandába és Szenegában egy DEVE küldöttség, és hogyha jól értettem, akkor ennek a küldöttségnek nagyon pozitív volt a véleménye a látogatásról, ugyanis azt mondják, hogy így meg tudták nézni, hogy az EUTF, az EU-s trust fundoknak a céljai hogyan is valósulnak meg, ilyen programok is vannak. Ezt a strukturális párbeszédben miért biztossal is elővettük. Köszönöm. Semmi kompliment. Gratulálok, 6 perc, ne, 6 perc 59 másodperc volt. Popovski úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom ezt a rekordot megdönteni időszerű, hogy visszatekintsünk az eltelt három évre, és levonjuk a tanulságokat. 2015-ben ugyanis nem csak ö, megváltoztattuk a finanszírozás mobilizálásának megközelítését, hanem ö, igazából a programok lebonyolítását és a pénz elköltését is máshogy ö, intézzük most már a tagállamokkal együtt, és ez nagyon fontos volt, mert ö, nem csak a költségvetési ellenőrzés volt fontos, hanem az is, hogy eredményt érjünk el az eszközökkel a migráció terén. Az eszközökről már említést tettek a kollégák, Trust Fund, törökországi eszköz, szíriai Trust Fund, a közeli szomszédságban, partnerszervezetekkel dolgozunk együtt, ugyanakkor a származás és tranzitországokkal is a közép-földközi tengeri útvonalra összpontosítunk, az Afrikából érkező a emberekre az Afrika Transfandal, Törökország esetében Libanon, Jordánia, az EU Syria Trust Fundja működik, Törökország esetében pedig ugye a Törökország eszköz egy sor eredményt tudtunk elérni, részletekről nem fog tudni ilyen kevés idő alatt beszámolni, csak hangsúlyoznám, hogy a líbiai helyzet nagyon nagy nyomást helyez ránk, erről folyamatosan szó van. Az emberek megvédelmezésére összpontosítunk, illetve az intézmények felépítésére 20 ezer önkéntes hazatérés történt eddig Líbiából. Ez jelentős. Akkor is, hogyha az ott eh, szorult menekültek, migránsok száma továbbra is magas. A törökországi menekülteket támogató eszközről. Nos, eh, nagyon gyorsan sikerült felállítani 3 milliárd eurót két év alatt sikerült eh, elkölteni szerződések útján. Tavaly eh, eh, tehát összesen 1,3 millió menekülthöz tudtunk így eljutni közvetlen segítségnyújtással az összes a 3,5 millió közül. 125 iskolát építettünk, két kórházzal, te utámogatással. A jövőben inkább szociális, illetve gazdasági munkahelyteremtő projektekre fogunk összpontosítani, a török munkaerőpiacra. A közel-keleten, különösen Libanonban és Jordániában az életkörülményekre összpontosítottunk ugyanakkor az oktatásra és az egészségügyre is, és a befogadó közösségeket támogattuk. Projektekre tudok példát mondani, de persze arra kell mindig gondolni, hogy emberek vannak a projektek mögött alapvetően a fiatalokra összpontosítottunk, nem akartuk, hogy egy elveszett nemzedékként nőjönök fel. Például az iskolába járók aránya szír menekültek között Törökországban elég magas, 6 százezren járnak iskolába, a szírek eh, elmondták, hogy milyen komoly változást eh, eredményezett az Európai Unió által biztosított támogatás. 15-ben kezdtük a munkát, de aztán nagyon gyorsan változtatni kellett a földrajzi térséget ki kellett terjeszteni, most már Nyugat-Balkánon és Örményországban is működik a Szíria Trust Fund, és a Törökország eszközt és a Trust Fundot meghosszabbítjuk, ugye 3 milliárdos újabb összeget szeretnénk megnyitni, keretet szeretnénk megnyitni az év végétől, ami az észak-afrikai keretet illeti, 524 milliós jelenlegi költségvetés. A parlamenthez fordultunk, és nagy örömmel láttam vendégül az elnök urat, a Törökország eszköz felügyelőbizottsági ülésén, illetve a Trust Fundok felügyelőbizottsági ülésén a jövőben még szigorúban ellenőrzött lesz ezeknek a működése, a rendelettervezet a parlamentnek nagyobb beleszólást biztosít, és ez így van rendben, előre meg kell állapodni különböző részletekről. Ami a jövőbeli irányokat illeti, a több éves pénzügyi keretre vonatkozó tanulságokat, 10%-a a migrációra irányulna az új eszköznek, és rugalmasságot szeretnénk megvalósítani a migrációs nyomás természeténél fogva. Ez hiányzott, és teljesen új struktúrát kellett felállítani, hogy a migrációs válságra reagálni tudjunk annak idején. Köszönöm szépen! Megint csak gratulálni tudok. 6-22. Vamos a abrir ahora el, el turno de, de... Akkor most megadjuk a szót a hozzászólásokra. Verzsia asszony. Linda McKeven vagyok, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke. Nekem két kérdésem lenne az egyik Christian Lefflerhez, aki az új programról beszélt, amit be fognak vezetni. A DG Home Migration kezdeményezés. Tehát ez egy DG Home kezdeményezés. Azt mondta ön, hogy semmi nincs elkülönítve a külső fellépésben. Beszélne arról, hogy a jövőben hogyan fog alakulni, akkor ez a külügyi fellépés. A második dolog inkább észrevétel. Kundunszot hallgatva az abidzsáni csúcsal kapcsolatban, hadd mondjam már, hogy ott vita volt, és nem tudtunk eh, zárónyilatkozatot elfogadni az, az EU nagyon szeretett volna megállapodni. Úgy gondolom, hogy őszintén, tisztességgel kellene értékelnünk, hogy mi történik a terepen. A nizseri miniszter talán majd többet beszél erről. És ugyanilyen tisztességgel, őszintén kell az utolsó pontot is végig gondolni sikerült eredményeket elérni, például Ugandában, de mondjuk a szomszédsági problémám, fő, politikában még mindig rengeteg az oktatási probléma. Ugye az lenne a cél, hogy tavaly, az lett volna a cél, hogy tavaly szeptemberre Jordániában, Libanonban minden szír menekült gyerek iskolába járjon, ez nem valósult meg. Tehát jó lenne, hogyha levonnánk a mérleget, hogy meddig jutottunk, melyek a kívások, és hogyan tudunk tovább lépni. Ezek nehéz politikai kérdések, ne beszéljünk mellé, hiszen fontos döntéseket kell hoznunk az egész migrációs ágendával az a gond, hogy a bizottságnál nagyon gyorsan zajlottak a dolgok, sokan nem értették, hogy mi a helyzet éppen. A pénz kihelyezési döntések nél a parlamentnek és a tanácsnak is ott kell lennie ki hozta a döntést, hogy ezeket a pénzek, pénz alapokat állítsák fel. Egy kicsit bonyolult erre a válasz. Nem annyira itt a parlamentben, inkább a tanácsban, a csúcson történtek a döntések. Tehát én azt kérem, hogy a jövőben úgy tervezzék a dolgokat, hogy a stratégiai megbeszélésekben sokkal jobban vonják be a parlamentet. És nagyon fontos, hogy a probléma mértékéről, tisztességgel, gondolkodjunk el, és az EU politikai, szakpolitikai kereteinek félreértéseit kerüljük el a jövőben. Verzse asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Június 19-e van, június 20-a menekültek világnapja és akkor szokták a hivatalos számokat közé tenni a nemzetközi szervezetek. Az Európai Unióban az ESO közétette az adatokat, és a UNHCR is a globális adatokat az ESO adataiból örömmel nyugtázhatjuk, hogy csökkent az úgynevezett migrációs nyomás 44%-kal, a kérelmek száma, az elismerések száma 14%-kal. 50%-os most ez utóbbi körülbelül. De amikor globális válság van, akkor mindig globális válság is van. A válság egyre súlyosabb. 60 millió embert üldöztek el tavaly az, az országából két másodpercenként egy embert, és mi növekszik, a menekültek száma, nem az otthonukból elüldözöttek száma. 2,9 millióval több, mint az előző évben. 85-95 százaléka ennek az áramlásnak fejlődő országban történik, 90 százalék országok, szomszédországok között mit teszünk. A költségvetés rugalmasan alkalmazzuk. A Global Compact Migration-t előkészítjük az év végére. Az Európai Unió a világ leggazdagabb térsége, és 2,7 millió menekültet fogadott be, vagyis kevesebbet, mint Törökország. És a legérintettebb országoktól még nagyobb vállalásokat vár Európa van egy valós problémánk. Hol vannak ezek a menekültek? Becsukjuk a kikötőinket előttük, és a legleterhetebb országokban zsúfolódnak ők össze hogyha nincs költségvetési rugalmasság, hogyha az összes átcsoportosítást megcsináltuk már, és láttam a következő költségvetési időszakra vonatkozó javaslatot, azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzeti egoizmusokba fog Európa belefulladni. Holisztikus politikára lenne szükségünk, mert azt állítjuk, hogy holisztikus a megközelítésünk ez a két dokumentum, ami ma jött ki, hogyha egymás mellé tesszük őket, akkor elég kiábrándítóak azzal kapcsolatban, hogy milyen menekült politikát folytat az EU. Nos, Bőge úr. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években rendkívül nehéz helyzetbe kerültünk és ezekre a helyzetekre nem voltunk felkészülve. Nem tudtunk a válságban az eszközeinkkel megfelelően fellépni. Megállapítottuk azt, hogy az UNHCR a válság közepette nem volt felkészülve arra, hogy a táborokban segítsen ugyanis nem várták a menekülteket ekkora számban, és a nemzetközi együttműködési struktúrák nem működtek, mert a válságban a nemzetközi szervezeteknek is koldulniuk kellett. Mert nem, és ezért nem tudtak az idő rövidsége miatt cselekedni. Arról is beszélnünk kell a későbbiekben, hogy az Európai Unió fejlesztési politikája milyen mértékben kerül kihasználásra. 50 éve van már ilyen politika. Sikeres volt-e ez a politika, vagy teljesen rossz súlypontokra helyeztük a hangsúlyt? Az a kérdés, hogy költségvetési többlet vagy projekt támogatás, szerintem ezekről is beszélni kell, és nagyon érdekes jelentések és elemzések vannak erről. De persze a vádaskodás nem segít most. Felmerül a kérdés, hogy amit a 78-as cikk megenged a szerződésben, azt nem használtuk ki eléggé. Felmerül a következő kérdés, hogyha az előadásokat most hallom és megnézem az aktuális adatokat, azt látom, hogy például Német Szövetségi Köztársaságban a jelenlegi menekült kérelmek esetében havonta 15-20 ezer között mozgunk, és a válság főpontján 60 ezret is túllépte a menekült kérők aránya. Vagyis ez azt jelenti, hogy valami azért alakult, vagy az van, hogy kisebb a nyomás, vagy azok részről, akik menekültek, vagy egy kicsit most gyümölcsét élvezzük annak, amit az alapokkal elértünk. Ezekkel az alapokkal szemben eléggé szkeptikus volt a parlament, de úgy tűnik, hogy mégiscsak vannak pozitív fejlemények a szomszédság együttműködés tekintetében. Mennyiség szempontjából el tudnák -e azt mondani, hogy jelenleg milyen nagyságrendel kell szembenéznünk? Popovski úr a törökországi eszköz számait mondta el. Ez az ország többet tett a menekülteket, mint az Európai Unió egészében. Ez az igazság. Jordánia, Libanon esetében nem hallottunk semmit, vagy az, amit tettek, az csak a Szíriá, Szíriára és Líbiára és más néhány afrikai országra koncentrálódik. El tudják-e azt mondani, hogy például a török ország esetében milyen dimenzióban értünk el embereket, hogy segítsünk, és a következő szakaszról is beszéltek. Ezek azok az eszközök, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenlegi válságot le, kicsit csökkentsük, hogy helyszínen az embereket támogassuk, hogy szállás lehetőséget biztosítsunk. Mit kell tenni önök szerint annak érdekében, hogyha ez a támogatás pozitív, akkor ezt hogyan folytathatnánk? Elég-e az pénzügyi szempontból, amit javasoltunk? Önök mit gondolnak erről? Én személyes, személy szerint mert többször jártam a közel-keleten, Törökországban, Jordániában, Libanonban, Gázában, Cisjordániában is. Úgy éreztem, hogy Európa nem látható ezeken a helyeken. Úgy éreztem, hogy sokszor ENSZ ügynökségeken keresztül jelenünk meg, de nem vagyunk látható partnerek azokban az országokban, amelyekben pedig fellépünk. Azt szeretném kérdezni, hogy ez véletlenül van így, vagy, vagy ez egy tudatos döntés. Második kérdésem a koordinációval kapcsolatos. Ezekben az országokban jelen van Európa a képviseletén keresztül, és a tagállamok képviseletén keresztül is. Felmerül bennem a kérdés, hogy mennyire vagyunk koordinálva, mennyire egyeztetünk. Az is előfordult már, hogy elgondolkodtam az ütemtervről, amelyet ezekben az országokban képviselünk. Nem teljesen egyértelmű számomra az ütemterv. Olyan, mintha mindenki csinálja, amit tud, a lehető legjobb tudásra szerint. Az eljárás, a döntéshozatali folyamat pedig hosszú, el kell, hogy jusson minden Brüsszelbe. Olyan, mintha kicsit bágyat lenne ez a rendszer. Harmadik kérdésem pedig az eljárásokkal magukkal kapcsolatos. Popovszki úr is említette, volt egy irányító tanácsi ülés, ez egy olyan szervezet, amelyen az összes tagállam ott van, nagyon sokan vagyunk, egészen kábító, hogy hányan vagyunk. Nem tudom, hogy az irányításban nem lehetne -e új módszereket találni, olyan módszereket, amelyekkel kevésbé formálisak, viszont annál inkább működőképesek lehetnénk. Ott van minden egyes tagállam, nem is tudom, hogy mennyibe kerül egy ilyen ülés. felmerül bennem, hogy hol van a hozzáadott érték itt. Hogyha mindenki ott van. Szerintem működőképesebb, hatékonyabb eljárásokra lenne szükség. Ezek lettek volna a kérdéseim, hozzászólásaim. Az irányítás, a kormányzás, ez itt a legnagyobb kérdés. Európai Unióként fel tudunk elépni, úgy, hogy az összes európai tagállam mandátumát élvezzük. Hogyan lehet megállítani a migráció forrásait? Vészhelyzet van, nagyon sürgősen kell jelen, rendelkezni. Az Aquarius talán már egy olyan elektrosok szerű hatást ad, amelyel végre egy döntő lépésen át tudunk menni, és hatékonyabbak tudunk lenni. Nagyon köszönöm. Vannak itt kérdések, mert 17-15-kor be kell fejeznünk, úgyhogy Paparovszki úr kap először szót. Spanyolul hallgattam a tolmácsolást, de gondolom három percem van. Három perc, harminc másodperc. Mert a múltkor, vagy az előbb még maradt 30 másodperc. Nem baj, felajánlom a kollégáknak. Próbálok egyszerre válaszolni a kérdésekre. Voltak konkrét kérdések Jordániával, Libanonnal kapcsolatosan, az oktatási ágazattal kapcsolatban. Az információ elérhető Részletekbe időhiányában nem tudok belemenni. Mondtam, hogy Törökországban milyen az iskolázottsági arány, Libanonban, Jordániában. Szintén viszonylag magas arányt értünk el. Törökország helyzete már csak az infrastruktúra miatt is jobb, az egész rendszer jobban működik. Nem akarok belemenni mindenbe, de örülök annak, egyébként ez a holnapokon is elérhető, de el is küldöm el is küldtem, bele is lehetett nézni. Tehát a minta az nagyjából ugyanaz, iskolákat építünk, iskolai tankönyveket, aztán Törökországban képezzük a tanárokat. Törökországban ez leginkább nyelvtanulás, aztán Libanonban, Libanonban viszünk tanárokat, ott nagyon sokan menekült. Aztán ott van a migrációs nyomás, Bőge úr kérdezte. Mi is azt látjuk, hogy mi azt látjuk, hogy a tevékenységünk elkezdett gyümölcsöző lenni. 2016 és mondjuk tavaly között 74%-kal kevesebben érkeztek a földközi tengeren. Még mindig jönnek, még mindig van nyomás, de a számok csökkentek. Ehhez elköteleződésre van szükség. De látjuk, hogy már elkezdett működni ez a rendszer, amelyet azért még kozmetikáznunk kell. A következő török a török eszköz következő szakasza az az oktatás, az egészségügy, a közösség stabilitáz, stabilizálása ezekben a témákban fog előjárni. Ezek lesznek a legfontosabb témák a különböző, a következő pár évben. Ami a kormányzást, a végrehajtást, irányítást és a láthatóságot illeti, egyetértek, ez a gyenge láncszem, biztosnak a az agendájának az elején az áll, hogy legyünk vizibilisek, láthatóak, együtt dolgozunk a UNHCR-ral, az Európai Uniót láthatóvá kell tenni. Persze az ENSZ szakosított szervezetei nagyon magasan jelen vannak ezekben a tevékenységekben, UNICEF, UNDP, nem hiszem, hogy ez változni fog, de azért óvatosak vagyunk, és párbeszédet folytatunk folyamatosan velük. Ami a modalitásokat illeti, először is tudom, hogy ezek, a szervezetek közül jó pár igencsak nagy. Vannak olyan szervezetek, amelyek ragaszkodnak az eszköz irányító bizottságához. Ez jogi szempontból egy picit más, mint a, mint a trust fundok. Minden egyes tagállamnak részt kell vennie benne, van is egy üléshelye, ez például tesz ilyen hatalmas szervezet a Syria Trust Fund és a működési bizottság, amelyet egyébként holnap elnökölni fogok, hát oda 1 millió euró a belépőjegy, egy millió euró alatt nem várunk senkit, úgyhogy itt kevesebb tagállammal dolgozunk együtt. Ez így van, az elszámoltathatóság miatt, az átláthatóság miatt, a működésünk átláthatósága miatt. Nagyon remélem, hogy önök továbbra is el fognak jönni ezekre az ülésekre, mert ez fontos számunkra. Fontos, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat, és meghallgassuk egymást. Köszönöm. <coughs> Um, Köszönöm. Hadd tegyek én is néhány észrevételt. Először talán a tisztességgel kapcsolatban, az eredményekről való őszinte beszámolással kapcsolatban az oka annak, hogy külső jelentéseket idéztem az eredményekkel kapcsolatban, pontosan az, hogy nagyon gyakran hajlamosak vagyunk félig telt pohárról beszélni, és nem félig üres pohárról. Tehát jó az, hogyha elmondják, hogy a pohár félig üres. Tehát az, hogy vannak eredmények, az nem jelenti azt, hogy minden problémára megtaláltuk volna a varázsszer, több mint 50 éve foglalkozom ezzel, Mm. egyre komolyabb hatást tudunk elérni, és azt mindenképpen mondanám, hogy eh, kezdenek látszani az eredmények a terepen, és most már eh, meg tudjuk különíteni azokat a dolgokat, amelyekkel megpróbálkoztunk és működnek, azoktól, amelyekkel megpróbálkoztunk és nem működnek. Tehát eh, ez a fajta megkülönböztetés kezd lehetővé válni. Ugyanezt az árnyalt megközelítést kell alkalmazni a politikára és a valettai nyilatkozatnál, az abidzsani nyilatkozatnál is voltak nehézségek. Amikor tisztán politikai megbeszélés zajlik ezen a szinten, igaz, hogy az elvek, alapelvek, a pillérek mm, vitája mindig nehéz. A terepen sokkal könnyebb a partnerekkel konvergenciát elérni arról, hogy milyen fellépést finanszírozzunk és miért ne. A partnerek kihívásokkal birkóznak Alapvetően ezek az ő kihívásaik, nem a mieink, úgyhogy elég könnyű a megoldást megadni. Ami a stratégiai mm, felügyelőbizottságokat illeti, meg a működési mechanizmus. Nyilván ezeknek a testületeknek a látványa elég nehézkes működést sugal, de fontosak ezek a stratégiai megbeszélések, mert például a parlamenti képviselőket ezekre hívjuk meg, és a jelentős átfogó irányokról ott döntünk a trust fundok vonatkozásában. Tehát ennek alapján tudjuk, hogy a következő időszakban mit tehetünk és mit ne tegyünk. Tehát fontos döntéshozó szervek ezek. Ami a tagállamokkal való koordinálást illeti, ez is zajlik mint mindig a tagállamok inkább minket koordinálnának, semmint hogy koordinálni engedjék magukat egy EU fellépés keretében, de a trust fundok lényegét a helyi e, megbeszélések jelentik, sokkal szélesebb körű e, donor megbeszélések nagykövetek révén a tagállamokkal való koordinálás tulajdonképpen elég jól működik, és amikor konkrét projektekről működtető bizottságokban döntünk, az elég gördülékenyen zajlik, azért mert korábban már elvégeztük a stratégiai munkát. Ami a láthatóságot illeti, hát dolgozzunk a láthatóságon, amikor enszőgynökségeken keresztül dolgozunk, nagyon sokszor pontosan tudják a végfelhasználók, hogy honnan jön a pénz, hogy eh, ki lépett kapcsolatba a kormányjal, a helyi önkormányzattal, a láthatóság inkább politikai jellegű, az európai zászló jelenti a láthatóságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Leffler úr. Sokat mond, elmondtak már a kollégáim, ezért én csak néhány elemet szeretnék ehhez hozzátenni. Azzal kezdeném, hogy milyen gyökerei vannak a migrációnak, és beszélt erről, elnök úr. El lehet-e apasztani a migrációs áramlást? Nem ezt próbáljuk elérni, azt próbáljuk elérni, hogy embereket ne üldözzenek el az otthonukból, ne váljanak menekülté. Viszont magát a migrációt nem lehet, véleményem szerint ez az emberi természet részét képezi. Az emberek mindig vándoroltak, az emberek mindig elmentek máshol élni. A mi kihívásunk az, hogy a migrációt keretek közé szorítsuk, hogy ez az emberek saját választása legyen, és ne kényszer, és ez a strukturális politikánk része ezt próbáljuk hosszú távon a partnerekkel megvalósítani Afrikában, Ázsiában, közel-keleten, másút. Tehát ebben megpróbálunk globális válaszokat találni azzal, hogy különböző dimenziókat egybefoglalunk, gazdasági, szociális, stb. De amikor azt mondom, hogy a migráció forrását elapasztani, én nem tagadom, hogy a migráció nagyon régóta létezik, de ugye az alulfejlettség felgyorsítja a migrációt, és olyan emberek is útnak indulnak, akik otthon maradhatnának. Ez igaz, de ahogy Colette asszony is mondta, gyakran tapasztaltuk azt is, azt a jelenséget is, hogy az alulfejlettségből egy fejlettebb szakaszba lép egy ország, de még mindig a kezdeti szakaszban uh, jár. Nagyon gyakran a migráció inkább felgyorsul, mert akkor már van eszköze az embereknek, hogy elinduljon, és az elvárásaik még mindig nem teljesülnek. Erre mondom, hogy azon kell gondolni, azon kell dolgozni, hogy olyan feltételeket teremtsünk, ahol az emberek megtalálják a jövőjüket saját társadalmukban, saját közösségükben is megtalálják ezt. Mindig lesznek olyanok, akik máshol akarnak boldogulni, ahogy több millió európai is megtette. Ez a jogszerű migráció keretek közé szorítása az ENSZ-ben a Global Compact erről szólna, erről folyik a munka, vagyis arról, hogy mindenki, a teljes nemzetközi közösség, közös felelőssége legyen ez. Linda McEwen arra kérdezett rá, hogy hogyan csatlakozik a csatlakoznak a külső eszközök és a DG Home belső eszközei. A válasz az, hogy a belső eszközök nagy részt arra összpontosítanak, hogy mit teszünk az EU-n belül a migráció kezelésében, befogadó kapacitásokat illetően is, meg a határellenőrzést illetően is, más aspektusokat illetően is. Mi a külső dimenzióra szeretnénk összpontosítani, de nem úgy, hogy teljesen külön választjuk ezt külső migrációs eszközként, hanem úgy, hogy a minden általános együttműködésben horizontálisan megjelenjen a migráció, ugyanis különböző kontinensek és országok között nagyon sok helyen megjelenik ez. Dél-Afrikával vettem részt egy migrációs párbeszéden, és nagyon meglepett, hogy mennyire hasonló kihívások érik Dél-Afrikát, és egyes EU tagállamokat, és nagyon hasznos a tapasztalatcsere, a negatív belpolitikai politikai tapasztalatok, az idegengyűlölet és más ronda csúnya jelenségek ott is felütötték a fejüket. De bízom benne, hogy a következő pénzügyi időszakban nagyobb lesz a rugalmasság, és jobban lehet majd kombinálni a külső és belső eszközöket a szakpolitika továbbvitelében. Az igaz, hogy a kezdeti abidzsáni lelkesedés nem volt elsőprő. említettem a dél-afrikai példát, az Afrikai Unióval való együttműködést, sokkal pozitívabb a reagálás, sokkal nagyobb az érdeklődés ma már. Még a, az irányításról beszélnek pár szóban, elnök úr. Igaz, hogy nagy létszámúak ezek a testületek, tehát mindenki szívesen eljön ezekre a nagy ö, alkalmakra, amikor az új eszközöket bevezetjük, és itt Linda, Linda McEvennek is válaszolom, ígérhettem, hogy jobban odafigyelünk arra, hogy valós stratégiai tervezési funkciója legyen ezeknek a struktúráknak, a parlament is jobban elmondhassa a véleményét, hogy tényleg stratégiai felügyeletet végezzenek, ne annyira részletekkel foglalkozzanak. Köszönöm. Kolett asszony, nagyon röviden kérem. <laughs> Think tanks are never brief. Um... Soha nem tudunk röviden fogalmazni. Nagyon sok mindent elmondtunk már. Én magam csak egy záró gondolatra mondani, záró gondolatot mondanék. Mennyit tud elérni az Európai Unió, és mennyit akar elérni ezen a területen? Ez itt a kérdés. A határ, határmenedzsment, a, gyök, a kiváltókoknak a kezelése, ezeket nem szabad semmiképpen sem alul becsülni. Az elmúlt két évben nem foglalkoztunk eleget a kül a külpolitikában a migrációval. Most pedig akkor a nyomás, hogy a szakpolitikai menetrend tetejére kell tennünk prioritásként. Az új alapokkal, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak. El kell gondolkodni azon, hogy hol van a megfelelő helye a migrációnak, milyen költségvetésben, milyen célokat akarunk elérni, és a konfliktusokat, a különböző célok konfliktusokat hogyan lehet elkerülni. Szerintem a fejlesztés, a humanitárius, illetve a belügyi kérdések még nincsenek teljesen tisztázva. Ezeken milyen el kell gondolkodni és egy olyan költségvetést kell kialakítani, amely ennek megfelel. Nem csak az alapok nagysága itt a téma, hanem az is, hogy ki hogyan használja fel azokat. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a négy szakértőnknek. Most pedig, kedves társelnök úr, át kell adnunk a helyet a DEVE szakbizottság elnökének és és a KONT szakbizottság elnök helyettesének, alelnökének. Uh, uh, jó napot kívánok, kedves kollégák! Megkezdhetjük a második panelt. Bizonyára látják, hogy két új társ elnök van itt. Jó magam, Derek Vaughan az első alelnöke a KONT szakbizottságnak, és itt van Linda McEwen kollégám is, aki a Fejlesztési Szakbizottság elnöke, tehát két brit képviselő a társ elnök. Ma délután megpróbálunk uh, jó keményen dolgozni, hiszen 9 hónap múlva valószínűleg távoznunk kell, de meglátjuk. Az, ebben a panelben megvizsgáljuk a jövőt. Szerintem lesz azért átfedés is. Az első panelben arról beszéltünk, hogy mi történik jelenleg, és arról is, hogy mi is történt a jövőben. A második panelben megvizsgáljuk a helyszíni helyzetet, azt nézzük meg, hogy az Európai Unió által támogatott tevékenység milyen hatással járt. Szeretném elmondani azt, hogy költségvetés ellenőrzési szempontból a legtöbben úgy gondolják, hogy mi csak a problémákat, a hibákat, a csalást, a korrupciót keressük. Igen, ez így van, mert mi hatékonyan szeretnénk elkölteni a pénzt, de a hatékonyságot is nézzük, megnézzük, hogy milyen hatással jár ez a helyszínen. Tehát a két dolog, a hatékonyság és a hatásosság nagyon fontos számunkra. Megvizsgáljuk most tehát a hatását az Európai Unió támogatásának. Örömmel mondom azt, hogy négy meghívott vendégünk van itt, aki beszélnek erről a témáról. Masudu ura, nigeri pénzügyminiszter, Bihari asszony a Concordtól, a fejlesztésre foglalkozó NGO-k szervezete ez, ő egy igazi eh, migrációs szakértő. Itt van Jurek úr is, a British Council-től, az Európai Fejlesztési Együttműködési Hálózat eh, képviseletében, és Bob Arno úr is eh, a British Council-től van itt, az észak-kelet-nigériai műveletek programigazgatója. Örülök, hogy ez a négy meghívott vendég itt van, és örülök, hogy most átadtam a szót Lindának. Köszönöm szépen, Derek, és köszönöm szépen a többi szabadságnak is, akik megszervezték velünk együtt ezt a meghallgatást. Ez az egyik legsürgetőbb kérdés az európai politikában jelenleg nagyon jó beszélőink vannak, itt, itt örülök, is van a nigéri miniszter is, hiszen már eh, számos parlamenti képviselőikkel találkoztunk korábban, két héten ezelőtt a Libes Szabizottságban is volt vitánk. Azután, hogy Claude Moraz a Libe elnöke Nigerben járt, és beszámolt arról, hogy mit látott, hogyan látta eh, az alapfelhasználását. Tudjuk, hogy Nigerben van a legtöbb EU támogatás, plusz az EDF is támogat itt. Kíváncsi vagyok arra is, és őszintének kell lennünk egymással, nem mindig zöld a fű, meg kell vitatunk a problémákat. Uganda is elhangzott már. Múlt hónapban jártunk ott, és láttuk azt, hogy hogyan használják fel ezeket a vagyonkezelői alapokat, segélyalapokat. Dél-Szudánból Ugandába menekülnek, és itt azt alkalmazták, hogy nem csak a menekültekre alkalmazták a segítségnyújtást, hanem az EU segélyalapokból támogatták az ott élők mindegyikét, így nem érezték azt az emberek, hogy csak a menekülteken segítenek, és ahogy a korábban szóló is elmondta, tudjuk, hogy nem Európában van a legtöbb menekült, hanem az európai országokban, az afrikai országokban, még akkor is, hogyha a média erről másképp szól. Szerettem volna üdvözölni a Concord képviselőjét is. A tagállami ünnepségeket képviselik. A Concord az NGO-król, NGO-k szemszögéből fog beszámolni. A British Council is beszámol arról, hogy ők hogyan látják a helyzetet. Bob Arno Nigériából érkezett ide, hogy beszámoljon nekünk a helyszíni élményeiről. Pontosan erre van szükségünk. Tényleg azt kell látnunk, hogy mi működik, hogy mi nem. Nem tudjuk, hogy rosszul vagy jól költjük el a pénzt. a média is gyakran kritizál bennünket, azt mondták, hogy nem a jó kezekbe kerül a pénz, stb. stb. Tehát kíváncsian szeretnék meghallgatni azt, hogy milyen fajta kihívásokkal szembesülnek a helyszínen. Át is adom a szót, mégpedig Masudu miniszter úrnak 8-10 percre tessék öné a szó. Bien, merci, madame. Nagyon köszönöm, asszonyom. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy itt lehetünk ezen az eszmecserén, ezen a meghallgatáson. Nagyon aggasztó kérdések ezek önök számára és számunkra is. A migrációs kérdés aggasztó kérdés. Jelenleg ez a kérdés fenyegeti az országaik demokratikus egyensúlyát, hatalmas aggodalom ez önöknek, illetve nekünk is. Szeretném elmondani, ez nem nyilvánvaló, nem evidens, hogy mi is fogadunk be menekülteket, hontalanokat, és pedig egy nagyon szegény ország vagyunk. 200 ezer menekültet fogadtunk be a libiai válság után, 300 ezret pedig a Boko Haram miatt, Csád, Nigéria, és Maliból is nagyon sok menekültet fogadtunk be. 20 millióan vagyunk, ahhoz képest igen sok, ez igen magas ez a szám. Csak azért mondom ezt, hogy lássák, hogy ezt a kérdést, ezt a helyzetet mi is átéljük de persze az önöknél zajló vita az nagyon aggasztó az intézményeik számára, és mi szolidárisak vagyunk, tudjuk, hogy meg kell találni a megfelelő megoldást, hogy mindig humán és demokratikus legyen a kimenetel. Nézzük először is a földrajzot, Tudom, hogy ismerik ö, országunknak a földrajzát, de azért mégiscsak elmondom, hogy tranzit ország vagyunk. Észak-keleten ott van Líbia, tehát ö, van határunk Líbiával, Líbia déli, déli határával, aztán Algériával is, északon, Továbbá 800 kilométeres közös határunk van Mali, Malival, északi részével, tudjuk, hogy mi történik Maliban. És ott van még Csád is, valamint 1500 kilométeres közös határunk van Nigériával. Ezt azért mondom, hogy lássák, hogy ott vagyunk a válságzóna közepén. Egedes ennek a tranzitnak a középpontja, ezzel a problémának a középpontjában áll. Ezer kilométeres sugárban zajlik ez a konfliktus. Egedes, Libia, Mali, Burkina, de ezer kilométeres a sugár, ezt azért mondom, hogy lássák, hogy milyen hatalmas területet kell ellenőriznünk nekünk, a mi országunknak. Ez a, ezt a hatalmas térséget kell kezelni a migrációs áramlat ellenőrzése során. Azt is szeretném elmondani, hogy ez egy eleve gyenge zónában zajlik. Mindenki tudja, hogy a mm, klímaváltozásnak milyen hatásai vannak. Nálunk ezek már most valósak. 20 éve minden tizedik évben volt szárazság, most mm, később minden ötödik évben, most már minden második évben szárazság van az éghajlatváltozás így jelenik meg nálunk, és így szegényíti el a lakosokat, és így teremt rendkívül feszült helyzeteket. 80-as, 90-es években a száheli övezetben, Nyugat-Afrikában megjelentek az IMF-es problémák, amelyekről nem igazán beszélünk, viszont ezeknek is voltak hatásaik. A szociális kiadásokat, a társadalombiztosítási kiadásokat meg kellett nyírbálni, sőt, azokat befagyasztani. A 90-es, 2000-es évek elvesztett évek voltak, ugyanis maguk az államok vég, voltak, és minden persze a periférián indul. Ezért lett, ezért lett deficit, és ezért, és utána ugye Líbia is összeomlott, mindezzel pedig a biztonsági helyzet a szállévezetben egyre csak rosszabbodott, és egyfajta űr keletkezett. És ebben az űrben megszűnt az állami ellenőrzés lehetősége. Olyan helyzetet teremtettek, amelyet nehezen lehet ma már kezelni és amely az egész zónában felütötte, az egész térségben felütötte a fejét. Nézzük, hogy a periférián lévő területek hogyan is veszítették el az erejüket. Az államok összeomlottak, a gazdasági, fej, gazdasági fejlődés szintén megjelent. A turizmus volt régen a fő fő bevételi forrás, most azonban ez eltűnt a biztonsági aggályok miatt. Nincs turizmus, nincs idegenforgalom, helyette bűnügyi gazdaság van. Ez két gazdaságot jelent, először is kábítószerkereskedelem, és mivel az államok periférián összeomlottak, illetve gyengévé váltak, váltak a kábítószer mellett a migráns szállítás is jövedelmező. Líbia pedig összeomlott, ez a gazdaság, ez a bűn, bűnügyi gazdaság pedig egyre csak nőtt, virágzott. Nagyon sokan ezekből az emberekből élnek, közvetlen vagy közvetett módon a kábítószerkereskedelemből, illetve a migráns a bevándorlók szállításából. Ezek nem mellékes szálak, hanem a lakosság egyharmadának ezek lettek a bevételi forrásai. Régen ezek az emberek idegenforgalomból éltek, most pedig csempészetből és illegális kereskedelemből. Milyen biztonsági választ adunk? Mindent, amit teszünk, mindenek, amit teszünk, annak valamilyen hatása van. Na de ezek rövid távú megoldások. Ezek rövid távú megoldások, de még rövid távon is nehezen kivitelezhetőek. Mondtam, hogy 1000 kilométer sugarú ez a terület. Hogyan lehet egy ekkora területet ilyen kevés forrással ellenőrizni. Kapunk az Európai Uniótól forrásokat, külön programokat is létrehoztunk, na de hatalmas ez a térség. Csökkent egyébként nem is kicsit a migráns áramlat, amely Nigeren megy keresztül, de mindez elégtelen, és nem elég, és nem is fenntartható. Harmadik dolog, újra ki kell térni arra az alapvető fontosságú kérdése, hogy hogyan lehet Mm, az illegális kereskedelem helyett legális kereskedelmet létrehozni? Ez a legfontosabb kérdés. Második kérdés pedig, tudjuk, hogy mindennek a kiváltó oka az, az államok összeomlása vagy elgyengülése. Hogyan lehet az államnak visszaadni a feladatait? Először is a közigazgatást kell láthatóvá tenni, valamint a biztonsági kérdéseket megoldani, illetve az államnak szociálisan is be kell fektetnie az oktatásba és az egészségügybe. Látom, hogy már nincs sok időm, úgyhogy felgyorsítok. Egyszerre sürgős reakciókra van szükség, másrészt pedig gondolni kell a tartalmi értembeli reformokra. Le kell számolni a bűnös gazdasággal, és ezt fenntarthatóan helyettesíteni a megfelelően működő gazdasággal, és az államnak lehetővé kell tenni, hogy kivegye a részét ezekből a kérdésekből. És ez nem lesz egyáltalán elfecsérelt idő, ugyanis hogyha hosszú távon ezt megtesszük, és stabilan állunk a kérdéshez, akkor sikerülhet. A tagállamoknak mindegyik, tagállamok mindegyikének részt kell vennie ebben a mozgalomban. Ez lett volna a hozzászólásom, nagyon köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Azt hiszem, hogy komoly betekintést engedett számunkra azokba problémákba, amelyeket ön lát. Úgy gondolom, hogy óriási az önök feladata, nagyon instabil térségben tapasztalják meg a migrációt és a hozzá kötődő jelenségeket. Köszönöm szépen. Fanni Bihari következik most a Konkortól, nem tudom, hogy melyik szervezetet képviseli konkrétan. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és Masudú úr után beszélhetek röviden az emberi jog alapú fellépésről, mint a konfederáció tagja, a Concord részéről érkeztem. A Lisszaboni szerződés alapján kell az EU-nak a Emberi méltóság, szabadság, egyenlőség, emberi jogok tiszteletben tartása. Az alapvető jogok között a tömeges visszafordítás tilalma, a tömeges kiutasítás, kitoroncolás tilalma is szerepel, veszélyes helyekre nem lehet visszaküldeni embereket, az emberi jogok általános nyilatkozatának is aláírója az EU, felelős ezért a területén élő emberek jogaiért az értékeket a tagállamokban, és megvalósítja, a külső fellépésében pedig megerősítheti ezeket az értékeket a külső országokban. A külső pénzeszközökkel nyomást is gyakorolhat külső országokra, oly módon, hogy feltételekhez köti a támogatását. A 2015-ös menekült válság miatt az EU-ban jelentős változások következtek be a külső fellépés finanszírozásában az EU meg akarta állítani a migrációt, és ez mintha beárnyékolta volna a harmadik országokkal partnerség alapján követett támogatási politikát. Az elsődleges cél a szegénység felszámolása volt korábban. A változásnak az eredményeként létrejött az EU Trust Fund for Africa. Ennek vannak pozitívumai, ugyanakkor a regionális szinten negatív eredményekkel is járt a helyi hatóságok, civil szervezetek a programok tervezésébe sokkal kevésbé vannak bevonva. Az EU külügyi céljaira használják fel a támogatást, és a migráció kontrollja a fő feltétel, ez nem maradhat így. A migráció politikai napirenden marad, lehetőségként kell tekinteni a fejlesztés letéteményeseiként, és emberi jogi megközelítés lehet csak alkalmazni. A rugalmasság és az EU tagállamok önös érdekeinek egyedüli figyelembevétele emberi jogok nélkül nem fogja javítani a kapcsolatokat harmadik országokkal, vagy erősíteni azok gazdaságát. Nem fenntartható módja ez az EU-ba irányuló migráció kordában tartásának. Rövid látó megközelítés ez, és így jött létre a Törökország eszköz, vagy a líbiai EU fellépés, és ez veszélybe sodorja az EU értékeit. A migrációval foglalkozni kell, de a harmadik országokat a biztonságos útvonalak és biztonságos befogadó központok létrehozásában kell segíteni. A költségvetést az önkéntes visszatérésre, reintegrálásra is lehet fordítani, amikor ez humánus, méltányos módon történik. A non reforma nagyon fontos, és a kollektív kitoloncolás tilalma is. Az is nagyon fontos, hogy a humán mobilitást kiváltó okokkal is foglalkozzunk, de csak a kontextus alapos elemzése révén oldható meg ez. Önkormányzatokkal, nemzeti kormányokkal való egyeztetésben a veszélyeztetettek nők, gyermekek különbánásmódot igényelnek demográfiai, jogállami társadalmi elszámoltathatósági, nem egyenjogúság és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférési szempontokat mind-mind figyelembe kell venni. Az elüldözött lakosságokkal való foglalkozás nagyon fontos a külügyi fellépésben, hiszen az elüldözöttek több mint 80%-a saját országában marad. A befogadó közösségeket is támogatni kell a fenntartható tartós megoldás megoldás érdekében helyi és nemzeti képviselők, nemzetközi segélyezők értelmes módon bevonásra kell, hogy kerüljenek a projektek kidolgozásában. Ezek a programok tehát a belföldön maradó elüldözötteket is kell, hogy segítsék. Nagyon fontos, hogy eh, non refulma eh, érvényesüljön, és mindenki beadhassa menedékkérelmét. Az Európai Parlamentnek fontos szerepe van a költségvetés ellenőrzésében, és abban is, hogy a globális szintéren az elvek alapján lépjen fel az Európai Unió segélyezésben. Az emberi jogokért ki kell állni, az Európai Parlament az EU intézmények között is az emberi jogok védelmezője és támogatja a civil szervezeteket. Mi szívesen működünk együtt a következő EU költségvetés részleteit illetően is. Köszönöm szépen, és akkor most a két utolsó előadó következik, Chris Jurek, aki a British Council-tól érkezett, és Bob Arnott pedig Nigériában dolgozik a szubszaharai igazságügyi portfóliónál. Ki kezdi? Tessék, Chris Jurek. Köszönöm szépen, a British council képviselem az EU intézményeknél, és most három percben szeretném bemutatni a tapasztalatainkat. Bob kollégám pedig a helyszíni tapasztalataikról fog majd beszámolni az érvekről, elnévekről a végrehajtás tekintetében. Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a hálózatunk egy formális hálózat európai végrehajtó eh, hatóságok részéről. A következő hetekben a eh, litván eh, ünnepség is kiegészíti az összetételünket. A célunk az az, hogy szakértelmet, tapasztalatot osszunk meg, javítsuk az európai fejlesztési politika keretét, hogy ez még hatékonyabb legyen. Ebben a tekintetben örömmel jöttünk el ide önökhöz, remélhetőleg sikerül hozzájárulni ehhez a vitához. Együttműködünk az Európai Bizottsággal is a közös végrehajtás tekintetében, hogy meg lehessen felelni a globális kihívásoknak. Ebben a kontextusban csak a segély alapokra fogunk koncentrálni. A Practitioners Network legtöbb tagja foglalkozik a segélyalapokkal a külön, világ különböző részén. Különböző tematikus érdekek vannak, de vannak közös pontok. A segély alap nagyon fontos abban, hogy el lehessen érni az Európa 2000 céljait, ezért nagyon fontos megvizsgálni a végrehajtást. Ami az átláthatóságot jelenti a segélyalapoknak, úgy gondolja a hálózatunk, hogy a döntéshozattal a kiválasztás javításra szorul. erősteni kell az átláthatóságot, főként egy nyilvánosan elérhető weboldalon. Úgy gondoljuk, hogy a segélyalapok szükséges politikai támogatást jelentenek a migráció kezelésében ráirányítják a figyelmet bizonyos célcsoportokra, amelyeket más alapok nem fednek le. A humanitárius fejlesztési célokat szolgálják. Nagyon fontos, hogy a segélyalapok bekerüljenek a mainstream támogatási programokba. meg lehet válaszolni olyan kihívásokat, amelyekre nincsen még megfelelő keret, eléggé rugalmasak ezek az eszközök. Úgy gondoljuk, hogy a fő előnyem a segélyalapoknak az az, hogy viszonylagosan gyorsan mozgósítható, gyors döntéshozattal jár együtt, közös végrehajtás lehet elérni az EU, illetve a helyi NGO-k között, a kapacitást növelni lehet, és támogatni lehet az ott dolgozó európai ügynökségeket. Biztosítani kell azt, hogy releváns legyenek a programok a helyszínen, és hogy maguk a, magukének érezzék a helyi szereplők ezeket a programokat. a segélyalapok lehetőséget kínálnak arra, hogy tovább együttműködés és koordináció legyen, úgyhogy a fő donorokat egyesítik. Így hosszú távú támogatást lehet biztosítani a segélyalapok bizeték alapú megközelítésére támaszkodva. A segélyalapok néha nehézségbe ütköztek, ezeket sikerült már érzel megoldani azáltal, hogy átláthat támogatóbb folyamatokat alkalmaztak, például segélyalapkezelőket az adott országokban, de további rugalmasságra van szükség. Az európai ügynökségek és a belső folyamataikkal foglalkoztak, hogy felgyorsítsák a reagálás idejüket. Végezetül pedig azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság tovább erősítse a szerepét mindennek, és hogy vegye figyelembe a sérülékeny körülményeket, és most adom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen! Az elmúlt 15 évet Nigériában töltöttem, ott dolgoztam, főként EU-s segélyalapokat üzemeltettem a három tartományban, ahol főként a Boko Haram tevékenykedett. 13 hatósági területe van az országnak, és én egy kicsit szűkebb körben fogok beszámolni erről, mint ez idáig. A végrehajtás szempontjából tekintettel azokra a kérdésekre, amelyekről szó volt. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, és ez már elhangzott, ez a rugalmasság és az alkalmazó, alkalmazó képesség. Főként sérülékeny kontextusban, amelyben dolgozunk, a rugalmasság és az alkalmazó ak from things that become impossible. So, for example, in the programs that, that I run, it's sometimes physically impossible to go Néha nagyon nehéz eljutni fizikailag bizonyos területekre, de vannak más lehetőségek is. Hogyha a program nem eléggé adaptív, nem eléggé rugalmas, akkor ez nem lesz megfelelő, és úgy gondolom, hogy adaptív folyamatokkal tudunk csak hatékonyá válni. A másik dolog, amit szeretnék elmondani a végrehajtás szempontjából, hogy figyelme kell venni azt, hogy kockázatos a kontextus, amiben dolgozunk, nem lehet bennünket annyira megkötni nagyon konkrét tervekkel, vagy pénzügyi tervekkel. Szükség van arra, hogy reagálhassunk, és amire tényleg szükség lenne, az az, hogy megkönnyítsék a programokat, ne pedig felügyeljék azokat. Mi szeretnénk minőségi szolgáltatást nyújtani az adott közösségeknek, és akkor tudjuk ezt jól tenni, hogyha rugalmasak lehetünk. Néha csökkenteni kell a tevékenységet, más területeken pedig gyorsítani kell azokat. Van még egy dolog, amit szerettem volna elmondani, arról is beszéltük, hogy milyenek kell lennie egy segélyalap projekteknek. Na, gyakran ezt átmeneti folyamatnak tekintik, Néha ezek csak egyfajta dobbantóként tekinthetőek. Hadd mondjak egy konkrét példát erre. Azok a programok, amelyeket folytattunk észak-keleten, az az, hogy bizonyos fajta központokat hozunk létre a szexuális erőszak áldozatainak, ez fel lehet fogni úgy, hogy egy szükséghelyzetre reagálunk, de ezáltal elkezdjük kiépíteni a struktúrákat és szervezeti struktúrákat menedzsment struktúrákat, hogy ez hosszú távon fennmaradhasson. Tehát hosszú távú megoldást próbálunk találni a szexuális és nemi alapú erőszakkal szemben. Ez egy átmeneti megoldás, de ez fontos abból a szempontból is, hogy a már sikeres példákat alkalmazzuk. Szó szóval volt arról, hogy újra csomagoljuk a projekteket. Ez nem arra van szó, hogy újra csomagoljuk, hanem ezek eh, fajta leckék, amiket megtanultunk, és megpróbáljuk ezeket az új helyszíneken, az új körülmények között is alkalmazni. A következő pont, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy igenis figyelembe kell venni a kontextust. Néhány területen, ahol dolgozunk, az állam, a központi nigériai állam, vagy a regionális hatóság nem elérhető. Sokan ezt problémának tekintik, sokan ezt akadálynak tekintik. Mi azt mondjuk, hogy ez pont nem így van, ez lehetőség arra, hogy másfajta programokat hozzunk létre, amelyel változtatást lehet elérni ott, ahol arra szükség van a közösségeken belül, és a formális struktúrákat hozhatnak az emberek létre. Ironikus módon ez azt eredményezi, hogy a legszélsőségesebb helyzetek számára ad hangot, Tehát igazából egy nagyon hasznos tevékenységet folytatunk akkor, hogyha nem működünk együtt, vagy nem működünk a formális állami struktúrákon keresztül. A következő pontom a koordináció. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy koordinálni kell. Úgy gondolom, hogy a végrehajtási szempontból elmondhatjuk azt, hogy a koordináció nem fog spontán módon megtörténni a programok között, igazából már a kezdetetől fogva koordinálni kell, meg kell kezdeni a vitát elég korán már a végrehajtók között, meg kell beszélni azt, hogy hogyan kell kinéznie a programnak, hiszen először ők ismerik majd meg a, a körülményeket, és meg kell szervezniük ennek megfelelően a munkát. utolsó pont, amit szeretnék elmondani. Úgy gondolom, hogy a tanulság levonása, stb. Ennek kapcsán az a kötelességünk végrehajtóként, hogy legyen ellenőrzés, monitorozás, de mégis szükség van egy szükséges mátrixra, amelynek alapján tájékoztathatjuk a döntéshozókat, hogy hogyan alkalmazzuk a hozzánk érkező alapokat, és segíthetjük így a döntéshozatat akár magasabb szinten is. Hogy visszatérjek egy korábbi pontra, a segélyalapok nagyon értékes eszköznek bizonyultak, nem feltétlenül tökéletesek ezek, nem mindig tökéletesen működnek, de ez egy kiinduló pont, és ezáltal mind a szükséghelyzeteket, mind pedig a hosszú távú struktúrális változásokat meg lehet válaszolni. Szerintem értékesek tehát így ezek. Nagyon köszönöm, köszönöm ezt a igen gyakorlatias hozzáállást. Szerintem erre ilyen, ilyet többet kell hallanunk, ugyanis amikor új programokat dolgozunk ki az új időszakra, új eszközökre van ugye szükség, és az egyik fő téma az a rugalmasság. Ahogyan önök is mondták, a rugalmasság fontos, hogyha mindig azt mondjuk, ami mindig azt tesszük, ami biztonságos, akkor a kockázatokkal nem veszük fel a harcot. Együtt kell dolgozni a helyi szervezetekkel, a DEVE szakbizottság pont azokat szeretné támogatni, akik, a, akik helyben dolgoznak. Tudom, hogy a bizottság is jelen van most itt, és figyelembe veszik az itt elhangzottakat. Mivel itt, a, itt van a nigeri miniszter úr, el szeretném mondani, hogy kettő hete a Libével együtt szerveztünk egy nyilvános meghallgatást a migráció témájában, és Niger volt a fő téma. Az egyik felszólaló pedig egy parlamenti képviselő felszólalt, és a nigeri nőkről beszélt, akiket a Boko Haram bántalmazott, és a nők állandó félelemben és erőszakban éltek. Szeretnék tisztelegni azok előtt, akik ön előtt például, illetve miniszter úr előtt, akik ebben a témában, ezen a területen dolgoznak. Nigerben számos kihívás van, és önök mégis befogadják a például Nigériából érkezőket. Az Európai Fejlesztési Napokon beszéltünk a nigeri gyerek házasságokról. Ezeket a, ezeket a témákat kezelni kell. Remélem, hogy most sokan hallották azt, hogy mi történik a helyszínen, és meg kell értenünk, hogy milyen hatalmas kihívások állnak előttünk, és meg kell néznünk, hogy Nigerben, illetve máshol helyben milyen szervezetek dolgoznak. Megnyitom a, kér... Megnyitom a mm, vitát. Ártúj úr, szeretne kérdezni? Igen, tisztelt elnök asszony. Nagyon felkeltette a figyelmemet a szakértőinknek a beszámolója. Szeretnék a Meszudú miniszter úrnak a felszólalására reflektálni. Azt mondja, hogy igazi bűnügyi gazdaság működik, ők szervezik, ha úgy tetszik, a migrációt és azt is mondta, hogy miniszter úr szeretné, hogyha az állami struktúrák erősebbek lehetnének, és meg tudnák állítani ezt a bűnügyi gazdaságot. Miniszter úr, hogyan értékeli a helyzetet, hogyan értékeli Európa fellépését Afrikában? Van-e bármiféle ajánlása, javaslata, mit tegyünk? Most dolgozzuk ki a, a következő több éves pénzügyi keretet ugyanis. Köszönöm, Iniesta Jele. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szeretnék mondani, hogy elhangzottak itt hozzászólások a költségvetési ellenőrzési bizottságban is felmerülnek problémák. Az az a kérdés merül fel, hogy sok szerződést aláírnak. Egészen pontosan mikrohiteleket, mikrohitelre vonatkozó szerződéseket, olyan vállalkozások jönnek alá ilyen szerződéseket, akik a mikrohitelekhez férnek csak hozzá. És ez a cél ezekkel a mikrohitelekkel, hogy a társadalom széléről bevonjuk az embereket a munkába. Nagyon sok szerződést aláírtak, de aztán a végén nem történt semmi. Pedig nem is nagy összegekről volt itt szó. De soha, vagy hát legalábbis sokszor ezek a szerződések nem vezettek sehova amikor az Európai Beruházási Bankkal eszmét cserélünk, akkor általában ezt szoktuk mondani, azt szoktuk mondani, hogy a beruházási bank makroszinten, általános szinten működik, olyannyira, hogy a pici programok esetében, amely az EBK e számára pici, a nagy a kis, kisebb hiteleket felvevőknek ezek nagy projekteket lehetnéne, tehetnének lehetővé. Előfordul, hogy a szerződéseket aláírják, a projekt készülőben van, és aztán mégsem történik semmi. Második dolog, egyre többen azt látjuk az üléseken, a Magreb országok kapcsán, de nem csak, azt látjuk, hogy a felelősök, például a miniszter, miniszterelnök, amikor eszmét cserélünk politikai partnereinkkel, akkor panaszkodnak, arra panaszkodnak, hogy az Európai Unió a hardveren már nem dolgozik, itt iskolákra, kórházakra, infrastruktúrára gondolok, azt mondják, hogy inkább a szoftveren dolgozunk. Persze jó értékek, kormányzás, irányítás, ez mind-mind szép és jó, de arra panaszkodnak, hogy a kettőt már nem tesszük egyszerre. Ezt a bírálatot szokták a szemünkre vetni. Az infrastruktúrával más versenytársak foglalkoznak, és más problémák merülnek így fel. Mauritániában és tudjuk, hogy milyen hatása volt az infrastruktúrális beruházásoknak, ezt maguk a helyi lakosok mondják. Hogyha nincs más, akkor, a, akkor ezek a versenytársak vetik meg a lábukat ott, ahol régen mi voltunk. Mit tudna mondani? Elnézést, a Peti-ben jártam, a Peti szakbizottságban. Nem értem, hogy hogy lehet, hogy ilyen bírálatokat kapunk, és a politikai vezetőknek ugye materiális materiális támogatásra lenne szükségük, de szerintünk mégiscsak mind a kettőre szükség lenne a materiális részre, illetve az értékek által lefedett részre is, főleg olyan országok esetében, amelyek önálló döntéseket hoznak, és amelyek szeretnék, hogy mi is partnerek legyünk, és mi nem vagyunk jelen valaki más szeretne hozzászólni? Van úr, esetleg szeretne valamit kérdezni? Igen, köszönöm a szót. Egy pár dologra én is reflektálnék, arra, amit Inez mondott, illetve a kollégák is. Valóban kockázatokat kellene vállalnunk. Rugalmasabbnak kellene lennünk ezzel mindannyian, mindannyian elletértünk. Na, mm, itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság képviselője is kitért ezekre a kockázatokra. Biztos, hogy lesznek kérdések erről. Például az elmúlt időszakban nem igazán volt előrelépés, a programokat gyorsabban vett, vitték véghez, nem tudom, hogy tartanak-e attól, hogy esetleg nincs hozzáadott értéke az EU-s alapoknak. És persze a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak a tagjai szeretnék a pénzügyi elszámoltathatóságot előtérbe helyezni. Ez nem elmondhatjuk, hogy mit akarunk, na de hát ezt nem mindig tudjuk elérni. Ilyen kérdések merültek fel a Költségvetési Ellenőrzési bizottság részéről. Szerintem igen nehéz, ugye itt ülünk Brüsszelben, és nehéz elképzelni, hogy mi történik a helyi szinten. Először is, um, először a miniszter úrnak adnám meg a szót, ugyanis tőle kérdeztek. Ártúj úr kérdezett, megkérdezte, hogy az EU-s programokat hogyan értékeli. Miniszter úr, kérem válaszoljon a kérdésre, illetve bármi, bármi másra. Köszönöm. Merci, donc... Euh, Jó, köszönöm. Tehát az előbb arról beszéltem, hogy egy jogellenes gazdaság alakult ki az északi területen, a határok mentén az éghajlatváltozás miatt is, amiről beszéltem, illetve azért is, mert a biztonsági helyzet Líbiában megromlott, illetve az IMF első generációs 90-es évekbeli programjai miatt az egészségügyből kivonult az állam, a biztonság területéről is, tehát az állam visszaszorult, és először a határmenti területek váltak veszélyeztetetté. Az egész térség veszélyes, hiszen agadás környékén korábban nagyon komoly volt a zöldségtermelés. Az idegenforgalom is jelentős volt, a Párizs-Dakar Párizs rally is át ment ezen a területen, amíg biztonságos volt ez a rész. Párizsból charterjáratok mentek oda. Ennek a turizmusnak vége. És ahogy a legális gazdaság megszűnt, ahogy az állami beruházások megszűntek, ezeknek valami a helyébe kellett, hogy lépjen. Először csempészet volt, aztán egyre inkább fokozatosan csempészet, most pedig, hogy Líbiában összeomlott az állam, bármilyen oknál fogva is, a az embercsempész hálózatok telepettek meg, és hoztak létre gazdasági szövetet, ami működik, amiből élnek az emberek. Hogy lehet ez ellen küzdeni? az Európai Unióval karöltve biztonsági reagálást tudunk tenni a mm, sürgős a szükségletekre a 250 millió eurós lekötött kerettel javítani lehet a biztonsági helyzetet. Persze nagyon kicsi részét folyosították csak a pénznek eddig, békeerősítő ügynökség az állam részéről részt vesz szemben, azonban a nem sürgős fellépések nagyon nehezen indulnak el. Az embereknek azonnal másra kellene átállniuk, mielőtt a tartós megoldás megérkezik. Nagyon gyorsan kellene ezt megoldani ügynökségek végzik ezt a munkát, nem az állam különböző szervei. Az államot rehabilitálni kell, vissza kell térni a költségvetési támogatás eszközére. Annak kell prioritást adni és az állami szolgáltatásokat kell megerősíteni, hogy az emberek tudják, hogy visszatért az állam és akkor lehet majd hosszú távú projekteket indítani az önkormányzatokkal, az állammal. Mert hogyha külföldi civil szervezetek jönnek, akkor az embereknek mindig az az az érzése, hogy rövid távú segélyeket kapnak. De a, a fejlesztést kellene továbbvinni, mielőtt a magánszektor ugye átvette a területet, szükségszerűen az állam volt a fő fejlesztő, legitimálni kell az államot, nem delegitimálni, mert pontosan az állam kivonulása hozta létre azt a légüres teret, azt a vákumot, amiben ezek a jelenségek felütötték fejüket. Miniszter úr, amikor bűnös gazdaságról beszélünk, akkor annak valamilyen finanszírozása is van. Honnan jön a finanszírozása ennek az illegális gazdaságnak? Tehát más szóval a migránsok hogyan tudják kifizetni az embercsempészetet? De ezek embercsempészek, járműveik vannak, hát ki fizeti meg őket? Hát azok, akiknek van pénzük. A kábítószer kereskedőknek van pénzük, Dél-Amerikából jön a kábítószer, a Száhelen kerül Európába. Ez a nagy léptékű bűnözés a migráns csempészet, az embercsempészet, az csak járulékos, másodlagos bűnözési forma a Valettai konferencián mi ezért mutattunk be egy programot, amit nagyon ambiciózusnak minősítettek, egy milliárd euróba kerülnek körülbelül, 300 millió euróra, 314 millióra csökkentettük, még mindig 90 millió hiányzik, legalább ennyit mozgósítani kellene, hogy az emberek másból is meg tudjanak élni, ne csak a csempészetből. Azok a migránsok, akik útra kernek, azok maguk fizetnek? Igen, ők, a családjuk, nekik sok pénzük van. Agadezben, Líbiában, mindenhol fizetniük kell. De ezek a migránsok honnan veszik a pénzt? bűnözők megfizetésére. Hát a származási országunkban, ugye mi csak tranzitország vagyunk, a családok beszállnak, hogy a migránsok eljussanak az embercsempészek segítségével Európába, aztán amikor itt feketén dolgoznak, akkor visszafizetik a kölcsönöket. Tehát egy egész körforgás, jól megszervezett körforgás érvényesül de az embercsempészek ugye Nigerben, aztán Líbiában is beszedik a pénzt, azt hiszem ez ismeretes. De ez csak járulékos, másodlagos a kábítószerkereskedelemhez képest a térségben. A migránsoknál nincs pénz, amikor érkeznek, dehogy nem. ba- bankok adnak ehhez kölcsönt? Nem hiszem. Szerintem készpénzzel zajlik az egész. Nincsenek ebben bankok. Nem, én úgy gondolom, hogy készpénzzel indulnak Európába. Erről televíziós műsorokat is látni. Ez is probléma. Ugye a, a jó lenne, hogyha nem lenne ekkora készpénzforgalom. Nigerben 6%-os a bankok jelenléte. A mikrohitelhez is szükség van a bankokra. A fő problémánk ma, és ugye pontosan ezeknek a pénzeknek a visszainjektálása a bankrendszerbe. Ugye a készpénzáramlást nagyon nehéz ellenőrizni a bank számlanyítással vissza lehet szorítani a bűnözést. Ugye a készpénz az, ami könnyen áramlik. És azt mondom, tudom, hogy az EBB-nek vannak megállapodásai bizonyos bankokkal a mikrofinanszírozásban, de ez nincs megszervezve, ez nem működik. Az EBB-vel erről én tárgyaltam azt kérem, hogy vegyenek részt egy stratégiában, amiről konferenciát fogunk tartani Nyáméban. A mikrofinanszírozás iránt érdeklődők részt vehetnének benne. Szegénység felszámolásáról van szó, másrészt az illegális gazdasági tevékenységek visszaszorításáról, a piszkos pénzek mosásának megakadályozásáról. Ennyit akartam mondani, elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem pont azokra a kérdésekre adott választ, amelyek nagyon érdekeltek bennünket. Pont ezt kértük a miniszter úrtól, úgyhogy ezért ne kérjen elnézést. Az önnek feltett kérdésekre kérem válaszoljon ön. Arra szeretnék eh, válaszolni, hogy mi történik. Niger eh, a Ria határában óriási válság van a Boko Haram tekintetében. Mi a helyzet Niger déli részéről, ahol van pénz itt a migrációt gazdasági lehetőségként eh, tekintik a családok? Enne, itt nem a szegénységről van szó, hanem egy lehetőségről, és ezt a két dolgot el kell választani egymástól, és e, Nigéria északkeleti részéről. Szeretnék most akkor néhány kérdésre válaszolni. Volt egy kérdés a rugalmasságról. Van egy olyan helyzet, amikor képesek vagyunk e, pénzt e, költeni bizonyos struktúrákra, de infrastruktúrára nem. Mi van akkor, ha a nigériai partner oda jön, hogy létre akarunk hozni egy családbíróságot? Mi adunk eszközöket, berendezést, viszont nincs tető az épületen, mert nem adhatunk infrastruktúrát. De mivel nem tudunk infrastruktúrát biztosítani, nem tudjuk ezeket az eszközöket biztosítani. Tehát nagyon szükség lenne egyfajta rugalmasságra a helyi szinten, hogy technikai segítséget tudjunk nyújtani. A mikrohételek kérdése, ami engem meglep, az az, hogy az egyik gond az az, hogy rossz emberekre írják alá megállapodásokat, nincs megfelelő adósság. A mikrohit tételek megadása a megállapodás része. Lehet beszélni a pénzügyminisztériummal, lehet például a kormány magas szintű képviselővel beszélni, sok mindent aláírni, de hogy ez tényleg megkezik e a társadalom alacsony rétegeihez is, ez egy külön, egy másik kérdés. Végezetül pedig az a kérdés, hogy biztonságot tudunk-e nyújtani a pénzügyi rugalmasság szempontjából, tudjuk-e garantálni azt, hogy az alapokat megfelelően alkalmazzák. A legtöbb végrehajtó hatóság elég erős pénzügyi szervezeti struktúrával rendelkezik. Amikor projekteket működtetünk Nigériában például, akkor nem adunk ki hát az, az eleinte sok pénzt. Megpróbálunk elményeket nézni, néha tévedünk valóban. Jól járunk el? Szerintem 90%-ban igen, de minél kevésbé válaszoljuk a kockázatot, az azt jelenti, hogy ülünk a pénzen, és nem e, tudunk e, fejlesztési hatást elérni. A végső kérdés, amire szerettem volna kitérni, az az, hogy az állam néhány helyen, például Észak-Kelet-Nigéria jó példa erre, nem mindig a megfelelő megoldás az államon keresztül dolgozni. nem szabad belekényszeríteni bennünket ilyen szabályokba, rugalmasnak kell lenni, hogy láthassuk a különböző kontextusokat, a különböző körülményeket. Elnök, ön a, ön a bíróságokról beszélt példaként, hogy nem tudnak infrastruktúrát finanszírozni. Most a bizottságra nézek, a szakértők már elmentek, lehet, hogy majd máskor válaszolhatnának erre, de ki dönt a helyi szabályokról, hogy mit lehet támogatni, vagy nem. A technikai segítségnyújtást lehet támogatni, de az infrastruktúrát viszont nem. Ki dönt erről? Brüsszelben a delegáció, vagy a delegáció döntenek erről? Jelenleg az új programokról beszélünk, a külön, az új programok esetében, hogyha vannak gondok, akkor ezeket meg kell oldanunk. Itt a lehetőség arra, hogy beszéljünk ezekről. A költségvetési támogatás szempontjából voltak ilyen gondok, voltak nehézségek, volt szkepticizmus a költségvetési először kollégák részéről, a költségvetés támogatás tekintetében. Más országban ez jól működik, tehát valóban nincsen senki egy megoldása, ami mindenkinek megfelelő. Nem tudom, hogy a bizottság most ezt meg tudja beválaszolni, lehet, hogy majd egy másik alkalommal tudnak arról beszélni, mit lehet tenni egy segélyalappal, mit nem, és hogy ki dönt erről. EDF e, alapok, segélyalapok, humanitárius segítségnyújtás, ezek különböző sorokban vannak. Lehet, hogy nem koordinálják ezeket. Nem tudom, a másik két hozzászóló kíván még beszélni. Igen, néhány perc még maradt, Bihari asszony. Szeretnék gyorsan reagálni, mert szerintem nagyon sok érdekes pont elhangzott a pénzügyminisztertől is. Szeretném hozzátenni, hogy tanulmányok bizonyítják azt, hogy az EU programok nem elegendőek ahhoz, hogy fenntartó eredményeket érjünk el nem sikerült ezzel megszüntetni az embercsempészek útját, ez csak drágább és sokkal kockázatosabb lett, tehát az általános fejlesztés segítségnyújtásnak az igazi igényeket kell megválaszolniuk, és ami a migrációt illeti, akkor látni kell azt, hogy a migráció az emberi természet része, vízum programokra van szükség, az EU irányába és munkaerőre van szükség, humanitárius vízumokra is szükség van a menekültek számára, ne kelljen az embercsempészekre hagyatkozniuk. Humanitárius vízumokkal elérhetnének az EU-ba. A Libeszabadság is javasolta ezt. Az új tagállamoknak és meg kell felelniük az elvárásoknak, a nemzetközi védelem tekintetében a visszatérítés, az alternatív megoldásokra szükség van, mind a menekültek, mind pedig a migránsok esetében, és köszönöm, hogy még egyszer beszélhettem. Thank you, thank you, thank you very much. I'm gonna pass the floor now to... Nagyon köszönöm, és akkor most átadnám a szót a társelnöknek, aki lezárja az ülést. From me to say a few thank yous. First of all. Nagyon köszönöm Szeretnék köszönetet mondani a négy szakbizottság titkárságának, amelyet megszervezték ezt a mai eseményt. Köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek, köszönöm a miniszter úrnak, hogy itt volt és hozzájárult az eszmecseréhez, köszönjük a szak, köszönöm a szakértőknek is. Szerintem nagyon jó hallani az olyan emberek véleményét, akik a helyszínen dolgoznak. Ahogyan a társadalmak azt is mondta, itt nem mindig tudjuk, hogy mi történik ott önöknél a helyben. A helyben. Köszönjük ezeket a részleteket. A következő hónapokban elkezdünk majd elkezdjük majd tárgyalni a következő több éves pénzügyi keretet, és a Költségvetési Szakbizottság elnökeit ez nyilván nagyon le fogja kötni. A következő programokról is fogunk egyeztetni, minél többet egyeztetünk így, annál többet tudunk tanulni, mi parlamenti képviselők, és annál jobban tudjuk alakítani a jövendőbeli költségvetést, és annál jobban ezt meg tudjuk mm, feleltetni a helyi szükségleteknek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, nagyon köszönöm, hogy megosztották velünk a gondolataikat, ezekből majd merítkezni fogunk a következő hónapokban. Köszönöm, lezárom az ülést. Köszönöm. Tapsoljuk meg a felszólalókat.